Mes chers collègues, bonjour! Bonjour, mes chers collègues! Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Robert Ziller kollégának mondom, hogy csak nyugodtan, nyugodtan foglaljon helyet. Très bien chers collègues, bonjour. Je sais que c'est jeudi et votre dernier jour de Strasbourg. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök. A napi rendet el tudjuk fogadni, hogyha nincsen ellenvetés. Nincs ellenvetés? Nincs ellenvetés. Elnök kommunik- eh, nyilatkozatai vagy közleményei, azt kell elmondanom a kollégáknak, hogy Ertug úrnak gratulálok, a szocialista képviselőnek, akit a frakciója alelnökének neveztek ki. Gratulálok ehhez, Ertug úr. És koordinátor és alelnök nem lehet valaki, úgyhogy ezért Derezon urat kérem meg, hogy illetve őt neki gratulálok, mert ő lesz a szocialista frakcia, frakció koordinátora ezáltal. És most pedig kezdhetjük a munkát, amire már mindenki nagyon vár. Kedves kollégák, nyilván tudják, a TRAN szakbizottság koordinátorai nem eh, kívánták eh, megkérni az Európai Bizottságot arra, eh, hogy újra a parlamenthez forduljon a három javaslattal a mobilitási csomaggal kapcsolatban, de az EKR frakció ezt a koordinátori javaslatot megtámadták, úgyhogy emiatt szavaznunk kell. Zile úr szeretne hozzászólni, mielőtt kitérek a részletekre? természetesen megadom a szót, akkor önnek. On behalf of a konzervatív frakció nevében szeretném név szerint szavazást kérni a tíz tag nevében, hogyha így döntenek, megköszönöm. Monsieur Zille veut un... Zille úr, ez kérdezem akkor, hogy ki támogatja ezt a javaslatot, jelezzék kérem, álljanak föl, álljanak föl. Igen, több mint tizen vannak, köszönöm szépen, akkor kérem mindenki helyet foglalhat. Akkor az újaknak mondom, a szabály egész egyszerű, lehet kérni népszerinti szavazást, hogyha több mint tíz képviselő kéri ezt. Itt ez megtört. Ma coupé mon micro. Elvették a mikrofonomat, mondja az állam. Több mint tizen kérték ezt, úgyhogy szavazunk. Mindenki nagyon legyen résen. A következő kérdés az, amiről szavazunk. Cette question vous la trouverez dans vos listes de vote. Ezt a kérdést megtalálják a az anyagaikban is. Kívánják el, hogy az Európai Bizottság újra a parlamenthez forduljon a mobilitási csomag három javaslatával. Én azt szeretném, hogyha teljesen világos lenne ez a kérdés. Nem akarom újra megnyitni ezt a vitát, de Deli úr, Deli úr szeretne hozzászólni. Igen. Indication. Elnök asszony, Nincs a jel a gombokon, sok kollégát megzavarja a dolog, hogy melyik a igen, melyik a nem gomb, melyik a tartózkodni gomb. Kérem, hogy csináljunk egy tesztet. Monsieur Deli. Deli úr. Monsieur Deli, je réponds directement. Deli, az, úr, azonnal válaszolok a kérdésére. Mielőtt szavaznánk, minden esetre mindenképpen tartunk egy próbát, hogy mindenki lássa, hogy hogyan működik a dolog. Nagyon fontos nekem is, hogy az új képviselők megfelelően megértsék az eljárásokat, úgyhogy ez nekem is fontos. Krapini asszony. Nagyon röviden csak. Kedves Elnök asszony, sokan vagyunk újak a szakbizottságban, ezért volna jó, hogyha magyarázat lennénk a szavazát előtt, szavazás előtt, ö, bemutatva annak tárgyát és személyét. Kedves Krapini asszony, teljesen világos a Válaszom nem, nem fogjuk újra megkezdeni a vitát a mobilitási csomagról. Most itt egyetlen egy kérdés van, azt kívánják-e, hogy az Európai Bizottság újra az Európai Parlament elé benyújtja azt a három mobilitási csomagot, hogyha azt kívánják, hogy az szakbizottságunkat újra a konzultációra hívják, akkor válaszoljanak igennel. A, ennek a, ebben az esetben a, ennek a csomagnak a legislatív eljárási folyamata visszakerül a startmezőre. Másodszor, hogyha a koordinátorok döntését, a trankoordinátorok döntését akarják elfogadni, akkor válaszoljanak nemmel erre a kérdésre, és akkor így a mobilitási csomagban folytatjuk a, a munkát onnan, ahol abba hagytuk az előző törvényozási ciklusban. Ez a két lehetőség van, ez világos. Mindenki érti a kérdést? A kérdést mindenki érti? Jó. Ja. Igen, igen, Marinescu úr, igen, világos, a kérdés ez világos. De nem kell, de ez nem arról van szó, hogy nulláról indulunk, mert az Európai Bizottság nyújtott be kompromisszumot, és nem kell új szöveget benyújtani. Jó, jó, jó, javítom magam, mondja az elnök. Marinescu urat mindenki értette? azt gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak a képviselői nem idióták, nyilván ők is tudják, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a startmezőről indul minden. És akkor most megnyitom a szavazást. Egyszerűen, egyszerűen csak azt nézzük meg egyelőre, hogy mindenki itt van-e, ez egy teszt szavazás. Ez csak egy próbaszavazás, megnyitom a szavazást. A néppártban négyen többen szavaztak, most már öttel többen szavaztak. Sokan vannak a néppárban, túl sokan. Most már egyel, most már csak egyel többen. Akkor döntsék el, ki fog szavazni. Allez One, One. Il y en a un de trop, Marinescu. Kedves Marinescu kollega, egyel többen vannak a néppártban. Bon, allez. Bon, et le PP. One too many. Y en a un de trop. Még mindig egyel többen vannak. Ezt a gép mondja nekem, higgyenek a gépnek. Monsieur Marinescu, ne regardez pas Monsieur Riquet, c'est pas votre groupe politique. Ne Riquet úrra tekingesse Marinescu úr, mert ő nem az ön frakciójában van. Okay, now, now it's okay. okay, ça marche. Allez, Et désormais... Jó, akkor most hivatalosan is megnyitom a kérdésről a szavazást, konkrétan érdemben megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk, és akkor folytathatjuk a munkánkat. Eh, nagyon sajnálom, ezzel le, le is kell zárnom az ülést, de nem sokára találkozunk, mégpedig konkrétan jövő héten, kedden, 9 órakor, meg lezárom az ülést.